Folytatjuk az ülést. Informáltak arról, hogy egy tagnak megtagadta egy képviselő megtagadta a személyi papírjainak a bemutatásait a szavazáskor, és a szavazatszámlálók egyértelműen kijelentették, hogy az ő szavazata emiatt érvénytelennek minősítendő. Kérem, hogy az utolsó választási fordulóban mindenki kérésre mutassa fel a személyi dokumentumát. Elmondom tehát, hogy a harmadik választási fordulónak mik voltak az eredményei. 719-en szavaztak, 29 volt az érvénytelen szavazatok száma, az érvényes szavazatok száma 690, a szükséges abszolút szöbség tehát 346 szavazat lett volna. Forenza asszony 45 szavazatot kapott. Lambert asszony 43-at, Pitella úr 199-et, Rebege képviselő 44-et, Stevens asszony 58-at, Tajani úr 291 szavazatot kapott. Mivel egyik jelölt sem kapta meg az, absz- az leadott szavazatok abszolút többségét, ezért negyedik választási fordulót fogunk tartani. A 16. cikk első bekezdésének értelmében a negyedik választási fordulóban csak az a két jelölt fog részt venni, akik a harmadik fordulóban a legmagasabb szavazatot, legnagyobb számú, szavazatot kapta. ABC sorrendben ez a két képviselő Pitella, illetve Tajani képviselő. Most nyolc óráig megszaktjuk megszakítjuk ismét az ülést, és megtartjuk a negyedik választási fordulót. Köszönöm.